Okay, so... Uh... Rendben, akkor elkezdhetjük az ülésünket. Nem kaptam semmilyen fajta ellenkezést a napi rendel kapcsolatban, nincsenek bejelenti valóim sem, ezért azon a is kezdünk a mai munkánkba. Halt üdvözeljem Dobrovskis alelnök urat, Schmidt biztos urat, Joni biztos urat, a 2020-as szemeszter kapcsán tartjuk meg ezt a mai gazdasági párbeszédet. Ez része a hatos csomag előírásainak. Az Európai Bizottság előterjeszti az ország specifikus ajánlásait. Az EU miniszterek beszélnek majd ezekről az ország specifikus ajánlások, mielőtt még majd az EU tagállamai ezeket jóvá hagyják. a COVID járványra adott válaszról is itt szó van. Ez a találkozónk csak néhány órával azután zajlik, hogy a plenárison von der Leyen asszony előterjesztette a bizottság javaslatát. Örülünk annak, hogy a biztosok és az alelnök urak elérhetőek ma annak érdekében, hogy beszéljenek ezekről a kérdésekről. Biztos vagyok abban, hogy a képviselőknek sok kérdése eh, lesz. A következő módon fog zajlani majd ez az ülés. 6 percet kapnak a biztosok a bevezetőjükre. Ezek után lesz majd egy kérdés és válasz forduló. Két percet kapnak a képviselők. Összességében 9 percet kap majd a bizottság a válaszokra fordulónként. Azt kérném, hogy tényleg tartsák be az önöknek megszabott időt. Még egy dolog, van tolmácsolás hét nyelven. Kicsit ne, nehézkesebb a tolmácsolás ezen platformon keresztül, ezért kérjük, hogy ne beszéljenek túlságosan gyorsan. Most szeretném megadni a szót Valdis Dombrovskis úrnak 6 percre. Tisztelt Dabrowski úr, öné a szó. Dombrovskis eh, úr, kérjük nyomja meg a speak gombot. Executive Vice President, we could uh, see you, so you may start your... Láthattuk Önt, tehát megkezdheti a hozzászólását. Uh, uh, hello. We can hear you, so you... Halljuk Önt, kérjük nyomja meg a speak gombot, és elkezdheti a hozzászólását. Rendben, most már re minden rendben van. Igen. Köszönöm szépen! Elnézést, meg kellett néznem azt, hogyan is működik ez a rendszer. Kicsit más, mint amihez szokva vagyok. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, először is hadd köszönjem meg, hogy megszervezték ezt a gazdasági párbeszédet, hogy megvitassuk a európai szemesztert. Az élet nagymetében megváltozott, amióta februárban előterjesztettük az előző országjelentéseket. Azóta akkor nagyon alacsonyak voltak az munkanélküliségi adatok, magas volt a foglalkoztatottság, és minden EU gazdaság növekedett. Három hónappal később szembe kell néznünk a járvány súlyos gazdasági és szociális hatásaival. Ez egy szimmetrikus sok, amelyel minden EU tagállamnak szembe kell néznie, és az Európai Unió a legsúlyosabb recesszióját éli meg történetében. Az EU és tagállamai eddig nem látott intézkedésekkel próbálják a cégeket megmenteni, próbálják e, a munkanélküliség növekedését megakadályozni, és megpróbálják megvédeni a jövedelmeket. Összességében ezek az intézkedések 3,4 trillió euróra e, rúgnak, amely 25%-át teszik ki az EU GDP-jének. Mindemellett az Európai Központi Bank is erősítette támogatói programjait, beleértve a járvány szükségvásárlási programot, illetve ezt összekötötték azzal, hogy bizonyos felügyeleti követelményeket átmenetileg lazítottak. Három nagyon fontos biztonsági hálózat van a munkavállalók, cégek részére. Ez 540 milliárd eurót tesz ki. Mégis sokkal több mindenre lenne szükség a fellendülés szempontjából a válság mélysége, illetve a fellendülés gyorsasága a járvány alakulásától is függeni fog, illetve attól, hogy mennyire leszünk képesek újra beindítani a gazdasági tevékenységet. De a gazdaságpolitikai válaszunk is ugyanennyire lesz fontos. A helyreállításnak inkluzívnak kell lennie, senkit, semmilyen régiót és semmilyen tagállamot nem szabad magára hagynunk. Ugyanakkor nem minden kormánynak van meg az eszköztára arra, hogy támogassa a gazdaságot, nem minden esetben van a magánszektorban megfelelő puffer, vagy nem férnek hozzá alternatív piac alapú finanszírozáshoz. A gazdasági függetlenségünk azt jelenti, hogy a fellendülés dinamikája egy tagállamban kihat a másik tagállam fellendülésére. Pontosan ezért egy koordinált és ambiciózus helyreállítási stratégiára van szükség ma. Az Európai Bizottság előterjesztett egy helyreállítási tervet, eh, amelynek központjában az EU költségvetés van. Von der Leyen elnök asszony épp most terjesztette ezt be a plenárison, és hadd utaljak a fő eszközre, amely nagymetében kötődik az európai szemeszterhez, ez az új helyreállítási és ellenállási eszköz. Ez minden tagállam számára elérhető, ez támogatni fog fő befektetéseket és reformokat, amelyek megfelelnek az európai prioritásnak, mint például a klímasemleges átállás, vagy a digitális gazdaság, amely a kohéziót szolgálhatja. Az európai szemeszter és az országspecifikus ajánlások egyfajta útmutatást jelentenek a nemzeti helyreállítások irányába. A tagállamok majd számíthatnak az Európai Unió pénzügyi támogatására, akkor, amikor reformokat hajtanak végre, és amikor a jövőbeli növekedés érdekében e, befektetési prioritásokat fogalmaznak meg. Ebben az évben áttekintjük az európai szemesztert annak érdekében, hogy a krízis idején támogatni tudjuk a tagállamokat. Az specifikus ajánlások főpontjára fogok majd fókuszálni, Paulo pedig majd részletesebben beszél más aspektusokról, illetve Görögországról, Spanyolországról és Ciprusról, Nikolá pedig a szociális és foglalkoztatási aspektusokat fogja taglalni. Az ez évi ajánlásainkat két dologra koncentrálva fogadtuk el. Először is a sürgős prioritások közé tartoznak az egészségügy, a munkahelyek védelme, a cégek likviditásának biztosítása, illetve a társadalmi hatások megoldása másodszorban. Szeretnénk eh, újra beindítani a gazdaságainkat úgy, hogy fenntartható és inkluzív legyen a növekedés, is, hogy megvalósuljon a zöld és digitális átállás. Ennek érdekében a versenyképes fenntarthatósági programot nyújtunk be, és ennek négy aspektusa van, a gazdasági stabilitás, igazságosság, környezetvédelmi fenntarthatóság és termelékenység. Annak érdekében, hogy az emberekbe, a technológiákba befektessünk, illetve hogy legyenek reformok, ezekre van szükség. A strukturális gyengességeknek, illetve egyensúlytalanságnak nem szabad feltartóztatniuk a helyreállítást. 11 tagállamnak kell erősítenie fellépését a pénzmosás ellen, ez ugyancsak egy prioritás a bizottság számára. Gazdasági stabilitás szempontjából az állami eh, finanszírozás nagyon fontos szerepet játszik. Van egy általános menekülési záradék a stabilitási és növekedési paktumban, ezáltal a tagállamok átmenetileg eltérhetnek az ajánlott kiigazítási úttól annak érdekében, hogy megválaszolják a járvány által ö, okozott károkat. Ahogy az, a szerződés azt kötelezi, megvizsgáltuk mindezt, és jelentéseket fogalmaztunk meg minden tagállam számára, Romániát kivéve, ahol jelenleg a túlzott deficit eljárás alatt vannak. Minden esetben, kivéve Bulgáriát, azt láthattuk, hogy a deficit kritériumnak nem feleltek meg. Normális időszakokban ez azonnal a túlzott deficit eljárás megnyitását eredményezni, de ezzel kivételes idők. A gazdasági hatása a járványnak még mindig érezhető, és így nem tudunk középtávú fiskális politikai mutatást adni jelenleg. A stabilitási és növekedési paktumot nem függesztettük fel, amint a helyreállás bekövetkezik, ismételten koncentrálni fogunk a, a, a szigorú fiskális pozíciókra, az adósság fenntarthatására. Ezekre az elemekre ősszel vissza fogunk térni. Végezetül globális válsággal kell szembenéznünk, szimmetrikus sokról van szó, amely minden gazdaságunkat érintett. Koordinált fellépésre van szükség, ezt láthatjuk a bizottság mai csomagjában is, és az európai szemeszter is ezt tudja nyújtani. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Gentiloni biztos úrnak. Uh, thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Valóban ez egy különleges nap. Hiszen az ország specifikus ajánlásokról beszélünk, amelyek az európai szemeszter tavaszi csomagjának részét képezik. Az Európai Bizottság javaslatot tett a következő EU nemzedék tervre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy a helyzet egyértelmű, összekötjük ezt a két elemet. És ez a rendkívül súlyos és példátlan sok hatás az, amely most sújtja a tagállamokat. Emlékeznek rá minden bizonyal, hogy a tavaszi előrejelzést majdnem egy hónapja terjesztettük elő, és abban az Európai Unió gazdaságára vonatkozóan egy 7,5%-os zsugorodást jeleztünk előre. A, úgy úgy számítottunk, hogy 2021-ben kezdődik majd a fellendülés 6%-os növekedéssel. Ugyanakkor egyértelmű, hogy ez az előrejelzés, valamint a növekedési előrejelzés bizonyos kockázatokat is tartalmaz, és a helyzet, két, a helyzet alakulása két dologtól függ majd. Egyfelől a járványügyi helyzet alakulása, valamint a korlátozó intézkedések lazítása fogja majd befolyásolni azt, hogy hogyan változik a helyzet az unió tagállamaiban, milyen gyorsan tud a gazdaság újra beindulni, és milyen erősen teszi ezt. És számít az is, hogy milyen horderejű és milyen minőségű a beavatkozásunk. az ország specifikus ajánlásaink szintén példátlan jellegűek voltak idén, ugyanis mindenek előtt a három fő kihívásra összpontosítottak. Egyfelől az egészségügyi rendszerek erősítésére, a munkavállalók támogatására, valamint a vállalatok megmentésére ha megnézzük országonként a javasolt az ajánlásokat, az egészségügyi rendszer erősítése végigvonul minden egyes tagállam jelentésén. Ugyanakkor határozottan támogatjuk azt a tényt is, hogy a versenyképességgel és a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásaink, amelyekkel korábban is küzdöttünk, ezek továbbra is itt vannak. Ezért ezek az ajánlásaink további fontos részét képezik. Két átmenetről van itt szó. Egyfelől a zöld átállás, valamint a digitális átalakulás – és hangsúlyozzuk a beruházások fontosságát annak érdekében, hogy sikeres legyen a zöld átalakulás és a digitális átalakulás, és a szociális fenntarthatóság. Tudják, hogy több mint egy hete fogadtuk el a SUR mechanizmust, amely esetében elkezdődött a jóváhagyási eljárás a nemzeti parlamentekben, és bízunk abban, hogy július második felében lehetséges lezárni ezt a folyamatot. És lehetővé tesszük így a tagállamok számára is, hogy a mechanizmusra vonatkozó terveiket és kérelmeiket előterjeszték. Általánosságban véve azt szeretném elmondani, hogy a fiskális politika szempontjából az idei ajánlások egy egyértelmű üzenetet tartalmaznak azzal kapcsolatban, hogy a fiskális helyzetet támogatni kell minden tagállamban. Fontos, hogy minden tagállam meghozza a szükséges fiskális intézkedéseket, a gazdaság támogatására és a gazdaság újraindítása érdekében. Éppen ezért, annak ellenére, hogy 126 per 3-as cikk alapján fogalmazzuk meg az ajánlásokat, figyelembe véve azt, hogy túlzott deficiteljárás alatt álló országokra nem vonatkoznak ezek az ajánlások. Végezetül szeretném elmondani azt is, hogy ez a pandémia hangsúlyozza azt is, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti kérdések milyen mértékben függnek össze. Szükség van egy közös fejlesztési stratégiára is. Az Európai Bizottság elkezdte végrehajtani azt a vállalását, amelyet az ENSZ fenntartható fejlesztési célkitűzésével kapcsolatban tett az európai szemeszter keretében, és úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ma is folytatnunk ezt a munkát. Tehát a súlypont átalakult, áthelyeződött az ország specifikus jelentésekben, az azonnali válaszadásra helyezzük a hangsúlyt, valamint arra, hogy szeretnénk átalakítani a gazdaságot. Ezek az ajánlások különösen fontosak, A figyelembe vesszük a következő EU nemzedékre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság ma hagyott jóvá, és ma ismertetett néhány órával ezelőtt a parlamentben. Ugyanis ez az elv ki, végig kíséri majd a fellendülést, illetve a reziliencia fokozó terveket is. A tagállamok ugyanis hozzáférést kapnak ehhez az eszközhöz, és így vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, hogy különböző területeken reformokat hajtsanak végre, mint a foglalkoztatás, a képzés, oktatás, az egészségügy terén. Ugyanakkor a vállalatokkal és a pénzügyi ágazattal összefüggésben is. Úgy gondolom, hogy egy rendkívüli lehetőségünk nyílik most arra, hogy újra indítsuk a gazdaságot, és az európai szemeszter folyamatát megerősítsük és hatékonyabbá tegyük. Köszönöm. Uh, now I give the floor to Commissioner Schmidt. Közben most pedig Schmidt biztos kap szót. Uh, you hear me? Hallanak engem? Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Ahogy Valdis és Paulo már elmondták, a társadalmi, gazdasági kontextus alapvetően és brutálisan megváltozott ennek a soknak a folyamányaként. Ez a sok minden tagállamot ért, gazdasági és társadalmi következményei azonban eltérőek lesznek országról országra. Először a munkanélküliséget vegyük. A az előjelzések szerint 2019-ben kevesebb mint 7% volt a munkanélküliség, ez idén több mint 9%-ra fog nőni. E, lesznek természetesen ágazatbeli, országbeli népességcsoportokra jellemző különbségek. Minden negyedik eh, munkás rövidített munkaidővel dolgozik, eh, és amennyiben nem változik a gazdasági környezet, akkor ezeknek egy jelentős része szintén munkanélkülővé válhat. Eh, az egyenlőtlenségek és a szegénység, mint általában a válságok során növekedni fog, különösen a kiszolgáltatott csoportok körében a migránsok, a fiatalok, a kevésbé iskolázottak, a fogyatékkal élők körében, hogy csak néhány csoportot emelje ki a legérintett érintettebbek között nagyon nagy a veszélye annak, hogy a tagállamok között és a tagállamokon belül is nagy eltérések alakulnak ki, ezek szükségessé teszik a koordinált, felelősségteljes szakpolitikai választ, mégpedig a felfelé irányuló konvergencia megsegítését. Egyetlen tagállam sem tud elszigetelten működni, és nem tud fellendülni saját magától, hiszen az európai gazdaságok nagyon nagy mértékben egymás egymástól függnek. Éppen ezért egy koordinált európai gazdasági válasz, mint amiről a bizottság elnöke ma beszélt itt az Európai Parlamentben, feltétlenül szükséges ahhoz, hogy támogassuk a gazdaság helyreállítását, és hogy az minden tagállamra kit térjen. A jelenlegi kontextusban az európai szemeszternek fontos szerepe van abban, hogy biztosítsa azt, hogy hatékonyan koordináljuk a foglalkoztatási és szociálpolitikát. A szociális aspektus különösen fontos, mert nem fogadhatjuk el azt, hogy a szegények még sokkal szegényebbek legyenek azonnali szociálpolitikai válaszra van szükség azért, hogy enyhítsük a szociális-gazdasági kihatását ennek a járványnak, valamint azért is, mert szükséges befogadó és fenntartható növekedési pályára visszaállítani a gazdaságot tekintettel a zöld és digitális gazdasági törekvésekre is. Először az egészségügyi ellátásról beszélnék. Az egészségügyi ellátórendszerek rendkívül túl vannak feszítve, emiatt a válság miatt. Itt biztosítani kell a megfelelő eszközök és gyógyszerek rendelkezésre állását, valamint azt, hogy legyen megfelelő számú ellátó személyzet. A közép és hosszú távon hatékonyság, hozzáférhetőség és ellenálló képesség problémákra mutatott rá ez a jelenlegi válság határozott szakpolitikai választ igényel ez is. Az elnök ma olyan javaslatokat is tett, amelyek között erőteljesen jelentkeznek egészségpolitikai kezdeményezések, és egy kifizethető egészségügyi ellátás, különösen a hátrányos helyzetű csoportok részére egy megfelelő védelmi eszköz is egyben. A foglalkoztatás fenntartása egy rövidtávú cél, noha továbbra is érinti a vállalkozásokat és a munkavállalókat is, a karanténintézkedések sokasága, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy fenntartjuk, életbe tartjuk a vállalatokat, az ő vállalkozásokat. Ezekről beszélt már két kollégám is. Ezeken belül is, különösen a KKV-k likviditási problémákkal is szembe kell, hogy nézzenek. A lerövidített munkaidő, illetve hasonló intézkedések és támogatási módszerek segítik a munkavállalókat és a kisvállalkozásokat is. Ezek nélkül egy sokkal súlyosabb módon növekedett volna a munkanélküliség olyan mértékben, mint ahogy ezt láttuk az Egyesült Államokban. Az európai strukturális és beruházási alapok támogatni tudják ezeknek a beavatkozásoknak egy részét, ahogy ezt a közelmúltban az Európai Parlament is elfogadta. Paolo már sokat beszélt, éppen ezért én nem akarok sokat beszélni azokról a fontos eszközökről, amelyek rendelkezésre állnak. Rugalmas munka körülményeket kell teremteni, illetve az otthoni munkát, távmunkát, az aktív munkaerőpiaci intézkedéseket meg kell erősíteni, szakpolitikákat meg kell erősíteni, és beruházásokkal kell előmozdítani az átmenetet a zöld fenntartató gazdaságra. Ez e, könnyebbé teszi a munkahely találást, illetve e, a e, kiszolgáltatottabb személyek elhelyezkedését. A fiatalokat különösen sújtja a jelenlegi helyzet. Az ILO ma adott ki egy közleményt, egy monitort, amely beszél arról, hogy milyen aránytalanul érintette ez a válság a fiatalokat, és felszólít arra, hogy célzott, nagyméretű szakpolitikai válaszra van szükség az ő megsegítésükre. Éppen ezért a gazdaság élenkítő tervben, amiről beszélt az elnök asszony is, az ifjúsági munkanélküliség elleni fellépés különösen fontos. Már a válság előtt is kétszerese volt a fiatalok körében a munkanélküliség az általános munkanélküliségnek, meg kell erősíteni az ifjúsági garanciát, erre ter- ezt tervezzük is, és ez eh, hozzá fog járulni a, ahhoz, hogy a jövőképe javuljon a fiatal európaiaknak. A, a szociális védelmi rendszerek, mint ahogy ezt a válság is megmutatta, kulcs szerepet játszanak abban, hogy puffer hatást fejtsenek ki a gazdasági hatásokkal szemben, e, és felkészültebbé teszik a társadalmat az ellenállásra. Ehhez az kell, hogy megfelelőségét a támogatási formáknak javítani kell, és elérhetővé tenni mindenki számára a támogatási módokat. Ami a készségeket és oktatást illeti, ez előmozdíthatja az innovációt és az átmenetet a digitális zöld gazdaság irányába. A jelenlegi válság megmutatja, hogy elkerülhetetlenek az átmenetek. Sokan most először dolgoznak otthonról, és sokan most először dolgoznak új digitális eszközökkel. A megerősített készség agenda különösen ezekre a digitális készségekre fog koncentrálni. Nem szabad megengedni, hogy ez a válság elmélyítse a digitális szakadékot, vagy egyéb más szakadékot, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a digitális átalakulásban mindenki lehetőséget kapjon a képzésre, illetve a készségek megszerzésére. A szociális partnerek, mondani se kell, részt kell, hogy vegyenek a megtervezésében és végrehajtásában ezeknek az intézkedéseknek. Ez a csomag erős üzenetet tartalmaz ebben a vonatkozásban, és ez különösen fontos, mert egyes esetekben sajnálatosan láttuk azt, hogy romlott a szociális párbeszéd minősége, annak ellenére, hogy a szociális partnerek párbeszédjére egyre inkább nagyobb szükség van. Egy inkluzív, fenntartható helyreállítás kell, hogy szolgálja az európai szociális pillér, egyenlő esélyek, hozzáférés a szociális védelemhez, erre minden eddiginél jobban szükség van. A bizottság ezért is tervez egy eh, cselekvési tervet az európai szociális eh, jogok pillére keretében, eh, reagálva erre a erre a válságra, és a társadalmainkat így is ellenálló képesebbé akarjuk tenni. Köszönöm, és akkor most megnyitjuk az első kört. Az első kérdéskor következik Győri Enikő az EPP részéről Ekon. Köszönöm, köszönöm. Én is üdvözlöm az alelnök urat és a két biztos urat. Öt pontom van két percben. Először is az az, hogy az európai szemeszter nagyon fontos koordinációs, politikai koordinációs eszköz marad a krízis idején is. Persze koncentrálni kell ezt, most főként a rövidtávú politikákra kell koncentrálni, hiszen a tagállamok próbálják enyhíteni a válság következményeit. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkeznünk a hosszú távú célokról sem, hogy zöldíteni szeretnénk, szeretnénk digitálisabbá válni, szeretnénk konvergenciát a tagállamok között, és szeretnék majd visszatérni az állami támogatáshoz is. Második pontom, örömmel hallottam Domrovszki úrtól azt, hogy ő is úgy véli, hogy hogy, hogy lehetőség lesz eltérni egy kicsit a, a stabilitási növekedési paktumtól idéglenesen, hiszen nem szeretnénk plusz tereket róni a jövő generációira a többi frakciótól is azt szeretném, hogyha elgondolkodnának azon, hogy a következő évben felhalmozott adósságot hogyan fogjuk majd visszafizetni. Valószínűleg a gyermekeink fogják ezt visszafizetni, de valószínűleg még az unokáink is, tehát szerintem erről nem szabad elfeledkeznünk. A harmadik pont a végrehajtás, és igazából itt jön az első kérdésem is. Korábban az országspecifikus ajánlások mintegy 30%-át hajtották végre a tagállamok. Most már a bizottság az ajánlások hatáját kiszélesítési nem gondolják-e azt, hogy inkább jobban kéne koncentrálniuk inkább csak is a gazdasági politikai kérdésekre, mert ha túl sok dolog van itt, akkor a tagállamok nem igazán akarják majd ezt végrehajtani. Negyedik pontom. Dombrovskis alelnök úr azt mondta, még a sajtótájékoztatón is, hogy az új helyreállítási eszköznek benne kell lennie az európai szemeszterben. Kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogyan lesz. Utolsó pontom a súr és a minimális minibálbérek. A súr egy, egy olyan átmeneti eszköz, amely a szükség esetén csökkenti a munkanélküliség hatásait. Lehet, hogy valamit félreértettem, csak elolvastam ezeket a dokumentumokat, amelyeket megjelentek. Rövidtávú európai munkadereségi segítség, semmi igazi konkrétumot nem kaptunk ezzel kapcsolatban. Itt vannak kétségeim, hogy egy ilyen munkanélküliségi biztosítási rendszer európai szinten majd megfelelő lesz-e. Beszélnek az igazságos minimális bérekről, és itt is kételjeim vannak, hiszen ez inkább tagállami kompetencia. Nem szeretném, hogyha itt szociális politikai elemek bekerülnének, amelyek a szerződéseket ember nem ide tartoznak. Elnök asszony, sajnálom Győri asszony, Három és fél percet beszélt, meg kellett szakítanom, mert különben soha nem érünk majd a végére. Denis Rátke a következő. EPP. Ample részéről. Rátke úr a speak gombot nyomja meg. Igen, most már működik. Tisztelt asszony, tisztelt biztosok, köszönöm ezt a, az eszmecsere lehetőséget. Ahogy ezt már hallhattuk, amikor elfogadtuk a plenárison a szemeszter jelentést, akkor teljesen más világban éltünk, ez még a koronavírus előtt volt, és az intézkedési csomag, a pénzügyi csomag, amit ma e, láthattunk, az szerintem a jó irányba halad Persze sok részletről még beszélnünk kell majd, és ezért van egy nagyon konkrét kérdésem is, az, hogy a pénzt folyósítani tudjuk, hogy a támogatás tényleg megvalósuljon, ez szolidaritás és eltökéltség nélkül nem fog sikerülni, nem tudunk kerülni az EU egyik legsúlyosabb válságából. Egy dolog kiadni a pénzt, de ugyanannyira döntő az a kérdés is, hogy mire adjuk ki a pénzt. Nekem nagyon fontos az, hogy a pénzt valóban a cégeknek adjuk, az embereknek adjuk. Nikolás beszélt az ifjúság garancia folytatásáról, teljes mértékben szívemből beszélt, de az egész téma fontos számomra. Mielőtt még egy ugyanán beindítanánk ezt az egész kezdeményezést, intézkedéseket a múltból meg kell vizsgálnunk, meg kell néznünk azt, hogy mire is fektettünk be pénzt, és hogy ennek lett olyan hatása, amit szerettünk volna. Ugyanis nem lehet az a célunk, hogy csak pénzt adjunk ki, a célnak annak kell lennie, hogy több életértéket hozunk létre az emberek számára. Utolsó pontom, kitekintve a jövőre, az ipar jövőjére, a bizottság a Lufthansa megmentése kapcsán miért ellenkezik annyira, a Lufthansa esetében nehézségeket görítettek eléjük, ha megnézzük a német piacot, akkor azt láthatjuk, hogy a Lufthansa az egyik olyan légitársaság Németországban, ahol még tarif alapján fizetik a munkavállalókat. Az ilyen cégeket nem szabad megbüntetni, hanem inkább támogatni kellene. Joachim Schuster, SND Econ. Igen, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm a biztosoknak is, hogy becsatlakoztak ebben a mai vitánkban. A mai helyreállítási terv által az európai szemeszter teljesen felértékelődött, ez a legnagyobb eszköz, amelynek alapján az európai szemeszter ajánlás alapján fogják kiadni a pénzt, ezért az európai szemeszter 500 milliárd eurónak adja meg a keretét, és persze több kérdés is adódik ebből, talán néhányat meg tudnak válaszolni ezzel kapcsolatban. A közlemény, a bizottsági közlemény azt mondja, hogy a tagállamok a saját helyreállítási tervüket kialakíthatják eh, alapján, azon prioritások alapján, amit az európai szemeszter szabott meg. Hogyan lehet ezt konkrétan elképzelni? Ez idáig az európai szemeszter ajánlásai nem mindig voltak, hogy úgy mondjam, végrehajtva a tagállamok részéről. Mi a helyzet akkor, hogyha konfliktusok lesznek, hogyha a tagállamok úgy gondolják, hogy valamit másképp akarnak csinálni, mint ahogy ezt az európai szemeszterben ajánlották? Ki dönt majd, és ki hogyan fog ez majd megvalósulni? A jogállamiság előfeltétele lesz -e a pénznek kifizetésének, vagy sem? A második kérdés, Von der Leyen az Európai Parlamentben azt mondta, hogy az Európai Parlament teljes mértékben hozzászólási együttdöntési jogot kap, viszont az Európai Szemeszterben nem volt ilyen jogunk, csak ö, tanácskozási jogunk van. Ezért kell biztosítani azt, hogy amit von der Leyen mondja, amit elmondott, hogy együtt dönthetünk, az valóban meg is valósuljon. A harmadik kérdésem az inkább ahhoz kötődik, amit Dombrovskis úr említett, vagyis, hogy az európai szemeszter a stabilitási és növekedési paktumhoz kötődik, és nagyon fontos a stabilizációs hatás. Ezt most az úgynevezett menekülési zeradék által felfüggesztették, és azt is elmondta Dombrovszki szúr, hogy minél erről szeretné ezt újra benítani, viszont mindenképpen figyelni kell a költségvetési kritériumokra. A kutató központok abban indulnak ki, hogy a következő évtől ismételten ez lesz majd de hát hogyan lehet pontosan ezt majd elképzelni. Köszönöm szépen. Dobrev Klára, SND Ample. Yes, hello, thank you, Miss. Köszönöm szépen, elnök asszony, ez a válság nagyon sok mindent erre megtanított nekünk. Az egyik az az, hogy egy sokkal erősebb unióra van szükségünk, hogy ezt a szerződés is kimondja. A második tanulság az az, hogy a monetáris unió nem elegendő. Szociális unióra, egészségügyi unióra van szükség egy olyan unióra, amely képes szembenézni a klímaválsággal, vagy legalábbis képes valamit tenni a tagállamokon belül kialakuló növekvő egyenlőtlenségekkel szemben. Ezért bizonyára emlékeznek arra, hogy az SND frakció mindig is azt mondta, hogy a szociális, gazdasági és környezetvédelmi céloknak ugyan olyan jogosultsága van, és ezt tükrözni kellene a szemeszter folyamatában. Ezért örömmel hallottam azt, hogy lesz egyfajta váltás a bizottság közleményében, és az az érzésem, hogy Nikolás Mitnek köszönhetjük ezt, neki kell megköszönni ezt a jó munkát, de és itt jön egy nagy de, egy nagybetűs de, a szemeszter gondja az az, amely egyébként egy jó eszköz arra, hogy a tagállamokat ösztönözni lehessen a jó kormányzás átláthatóság irányába. A gond itt a végrehajtás, az ajánlások végrehajtása 50% alap, alatt van, és ez alás az egész szemeszter folyamatát. A bizottságtól azt kérném, hogy részletesen elemezzék azt, hogy a végrehajtási ráta miért ilyen alacsony, és legyen egy cselekvési terves, terv is, amelyen új módokat lehet javasolni egy hatékonyabb szemeszter irányába. Sokat beszéltünk az új célokról, sokat beszéltünk az új perspektíváról, de azon kell lenni, hogy mindent, amit, amiről beszélünk, az meg is történjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Klára. A bizottság összességében 9 percet kap arra, hogy válaszoljon, amely három percet hagy minden egyes biztos részére. Alelnök úr, igen, köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm tisztelt képviselők a kérdéseiket. Néhány kérdésre szeretnék koncentrálni, olyan kérdésekre is, eh, amelyek eh, talán szociális kérdésekhez, Nikolához tartoznak, illetve Paulóhoz. Először is eh, az specifikus ajánlások végrehajtása, többen kérdeztek erről. A legtöbb tagállam esetében azt láthatjuk, hogy korlátozott kis előrelépés van a végrehajtásban, amely jobb, mint a semmilyen előrelépés, de ez messze van a teljes végrehajtástól. Ezért azon gondolkodunk, hogyan lehetne javítani a végrehajtást, és hogyan lehetne kapcsolatot létrehozni a Resilience Facility, illetve az eh, európai szemeszter között. Az igazi elképzelés itt az lenne, hogy a tagállamoknak reformokat kellene előkészíteniük, helyreállítási és rezilincia terveket kellene előkészíteniük, azon kihívások alapján, amit az európai szemeszter azonosított, és az alapján, amik az európai prioritások, mint például a fenntartatóság, vagy az, az zöld és digitális átállás. A reformoknak és a befektetéseknek meg kell felelniük a helyreállítási terveknek, ezeket kell finanszírozni ez lenne az alapvető elképzelés, amit előkészítünk a helyreállítási és rezidencia terv kapcsán. A Lufthansa-val kapcsolatos kérdés. A viták Németország és a DJ.com között, amely felel az állami segítség kérdésében, ezek most zajlanak ezek a tárgyalások, nem tudok erről sokat mondani. A jogállamiság, igen, a jogállamiság kötődni fog majd a költségvetéshez, ahogy azt a bizottság már 2018-ban is javasolta. Az Európai Parlament bevonása, amikor beszélünk a, az EU következő generációjáról, az új EU-s programokat a költségvetésbe fogjuk finanszírozni, és itt az Európai Parlamentnek teljes egyedöntési joga van. Tehát a pénzt mindenképpen a, így lehet majd a programokhoz eljutatni, és röviden még az általános menekülési záradék valóban Láthatjuk azt, hogy súlyos gazdaságú, gazdasági hanyatlás van az EU-ban, az eurozónában, amint eh, visszatérünk a növekedés útjára, megszűnik ez a záradék, de természetesen magasabb eh, deficittel és adóssággal fogunk kezdeni, és is erőfeszítésekre lesz eh, szükség a tagállamok részéről a gazdasági ciklusnak megfelelve, tehát nem azzal, mint a jó gazdasági időkben, Ezt figyelembe veszek tehát a gazdasági ciklust. Köszönöm, Gentiloni biztos, ön ilyen szó. Thank you, yes. Köszönöm. Azt hiszem, Valdis már válaszolt arra, hogy ö, hogyan történik az ajánlásaink végrehajtása. Meg kell értenünk azt, hogy ö, a végrehajtás folyamatát hogy lehetne kibővíteni. Nem gondolom, hogy ö, az a tény, hogy az ajánlásainkban egy szélesebb hatályt írunk, ideértve az SDG-ket és a környezeti dimenziót is. Nem hiszem, hogy ez az ajánlások végrehajtását gyengíteni. Ugyanis ez egy olyan probléma, amely nem a hatálybővítésével kapcsolatos, hanem inkább ez magát az eszközt érinti, és elég biztos vagyok abban, hogy a helyreállítási és reziliencia eszköz elősegíti majd azt, hogy az ajánlásaink végrehajtása jobb legyen. A folyamat összekapcsolódik a nemzeti tervekkel, amelyeket a tagállamok terjesztenek elő, és amelyeket remélem, hogy minél hamarabb előterjesztenek, és szem előtt tartjuk a reformok szükségességét, a beruházások szükségességét minden országban, ugyanakkor mindezt összhangban tartjuk az általános célkitűzéseinkkel és kilátásainkkal is. Szükséges tehát a párbeszéd a tagállamok és a bizottság között azért, hogy ezek a nemzeti helyreállítási és reziliencia fokozó tervek eredményesek legyenek. Ami az általános mentesítési záradékot illeti, ahogyan azt Valdis is elmondta, erre nincs még precedens, létezik a szabály arra az esetre, ha súlyos gazdasági válság sújtaná az Európai Uniót, vagy az euróövezet egészét. Ez azt jelenti, hogy ha a jövő évre tervezett fellendülés valóban megtörténik, néhány kivétellel, de általánosságban megtörténik, akkor ez egy másik fajta helyzethez teremt feltételeket. Most azonban egyelőre biztosak vagyunk abban, hogy a gazdasági helyzet súlyos. De erről Nikola tud bővebben beszélni. Úgy gondolom, hogy az új SURE eszköz a bizottság részéről teljesen más, mint azok a kérdések, amikről az elmúlt hetekben döntöttünk. Köszönöm szépen, most Schmidt biztosi a szó. The, uh... A minimálbérek kérdése elhangzott. Úgy gondolom, hogy a célunk egy nagyobb szociális konvergencia, és a méltányos bérek minden tagállamban részét képezik ennek a szociális konvergenciának. Egy szociális piacgazdaságnak is részét képezi ez, és egyébként a bizottság elnöke is ezt egy közös célnak minősítette a szerződések értelmében teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a hatáskörünk erre a területre is kiterjed, és az ifjúsági kártya minden bizonyal egy eszköze lesz annak, hogy felvegyük a versenyt a fiatalokat sújtó munkanélküliséggel szemben, le kell vonnunk a tapasztalatokat, a tanulságokat a gyakorlatból, abból, hogy hogyan történt ennek a végrehajtása a tagállamokban. Ezért úgy gondolom, hogy az ifjúsági garancia bizonyos átalakításra szorul. Ami pedig a végrehajtás jellegét illeti, azt hiszem, hogy bizonyos előrelépés történt. Most azonban a felelősségválláson van a hangsúly az európai szemeszterben, és úgy gondolom, hogy összekötni ezt a helyreállítási és reziliencia fokozott tervvel javítja majd a végrehajtás szintjét is. És még, még egy szót szólnék a SUR eszközről a, ahogyan ennek a végrehajtására sor kerül, szoros összefüggésben áll a válsággal, illetve a rövidtávú munkaerőpiaci helyzet alakulásával. Ez volt a legjobb módja annak, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan kerüljük el a masszív munkanélküliséget, és egy későbbi szakaszban vitatunk majd meg más eszközöket. Egyelőre azonban biztosítanunk kell azt, hogy ezt a SUR eszközt minél hamarabb megvalósíthatjuk a gyakorlatban.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 Ebből látható a szociális modell gyengessége. Az európai szociális modell reagál, fontos, hogy reagálni tudjon az állampolgárok kihívásaira. Örülök annak, hogy a feltartható fejlesztési célkitűzések és az európai szemeszter részét képezik, és hivatkozunk a zöld megállapodásra is mindez az iránytű kell, hogy legyen a gazdaság fellendítéséhez. Az európai szemeszter egy olyan eszköz legyen, amely a fellendítés és az átalakítás céljait kell, hogy szolgálja. Méltányosságra kell törekednünk, és az európai igazságosságra meg kell világítanunk a foglalkoztatási politikákat és új prioritásokat helyezett most kilátásba a COVID-válság az, amit ma von der Leyen biztos bizottsági elnök bejelentett, az fontos és szükséges. El kell mélyítenünk a szemesztert, főleg ami a szociális és foglalkoztatási politikákat illeti. Hogyan kívánják részletezni, artikulálni ezeket a politikákat, és összhangba hozni a felrendítési tervvel. Ez a járvány, Schmidt úr is említette, hogy a leginkább sérülékenyeket fogja leginkább súlyosan érinteni, azokat, akik élvonalban dolgoznak, például a nőket, a társadalmi konvergencia, illetve a szegénység elleni küzdelem céljait valóra kell váltani, éppen ezért egy ambiciózis tervre van szükség. Szeretném tudni, hogy mi az új menetrendjük, és milyen jogi eszközt tartanak a leginkább hatékonynak ahhoz, hogy a szociális konvergenciát valóra váltsuk. A SUR eszköz az európai szolidaritás kell, hogy elősegítse a munkanélküliség elleni küzdelemben. Ön is említette, hogy létre kell hoznunk egy hosszabb távú eszközt, mikor gondolja, hogy elő tudnak terjeszteni egy ilyen rendszert, amely felveszi majd a küzdelmet a tartós munkanélküliséggel szemben. Köszönöm szépen, Luis Garigano a Rinyú részéről, Ekon. Köszönöm, elnök asszony tisztelt biztos urak, gratulálok Önöknek, ugyanis valóban egy ambiciózus tervre van szükségünk. Azt hiszem, hogy ezeket az intézkedéseket minél gyorsabban végre kell hajtanunk. Reméljük, hogy a tanács nem fog megfékezni bennünket, a parlament támogatására és a Renew támogatására számíthatnak. Nem szabad elveszítenünk azt, amit eddig elértünk, illetve amit felvette a bizottság ez kell, hogy legyen az, amiből nem engedünk a tárgyalások során. De természetesen többre is kell törekednünk, kevesebb, több támogatásra és kevesebb hitelre. Azt hiszem, hogy az, ami most előttünk van az asztalon, az mindenképpen megfelelő és támogatható. Egy rövid kérdésem volna. A Spanyolországban felvetették a 2012-es munkaévi törvény megreformálását, az elmúlt tíz év során ez volt az egyetlen igazán komoly reform, és amely rugalmasságot helyezett kilátásba vállalkozások számára. Úgy gondolják-e, tisztelt Dombrovskis és Gentiloni biztos úr, hogy a spanyol kormányjavaslata, reformjavaslata egy felelősségteljes javaslat, és ez illeszkedik ahhoz a helyreállítási tervhez, amelyet ma terjesztett el a bizottság? Köszönöm. Köszönöm. Elena Lici az ID részéről. Buongiorno, grazie a tutti per... Jó napot kívánok mindenkinek eh, azért, hogy itt vannak, és eh, el tudjuk mélyíteni a helyzeteket. Gentiloni biztostól kérdezem, eh, a hitel, illetve adóság fenntarthatósága olasz, Olaszországban hogyan biztosítható, különös tekintettel arra, hogy sajnos súlyos hanghibák vannak a vonalban. Máig a stabilitási paktum fel lett, csökke, fel lett függesztve a márciusban azt eh, írták, hogy eh, a általános eh, escape clause nem függesztik fel. Korábban más megállapításokat hallottunk a bizottság részéről. Milyen módon befolyásolja az Olaszország adósságát egyszerűen csak elhalasztják az Olaszország elleni eljárásokat? Köszönöm szépen. Nincs itt a teremben a képviselő. Ek úr nincs itt. We can... Rendben. Akkor megadom a szót a biztosoknak, hogy válaszoljanak összesen 9 percben az elhangzott kérdésekre. Minden biztosnak 3 perc jut. Szóval, ja. Nos, először is, ami a méltányos és inkluzív helyreállást, helyreállítást illeti, valóban ez egy iránymutatása az európai szemeszternek, és ez szerepel a vonatkozó dokumentumokban is, amelyeket ma terjesztettünk elő. Ha megnézik az európai szemesztert, az elmúlt évek során illetve a közel múltat. Lényegesen növeltük, javítottuk az európai szemeszter szociális dimenzióját olyan ajánlásokkal, amelyek a szociális kérdésekkel és a foglalkoztatással függnek össze. Az ajánlások 30-40%-a tartozik ide. Az, e-, az európai szociális pillérre támaszkodunk. Tavaly a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket is beépítettük az európai szemeszterbe, és most személyre szabott ajánlásokat fogalmaztunk meg ebben a tavaszi ciklusban, összpontosítva a válság idején a válaszadásra, de láthatják, hogy a az inkluzív növekedésre és a szociális aspektusokra jelentős hangsúly helyeződik az, az európai szemeszterben. Kérdések, vagy inkább észrevételek a mai javaslatról. Garikán úr részéről szeretném megköszönni a támogatást, a bizottság javaslatának támogatását. Valóban, ami fontos és sürgős, azaz, hogy megállapodás szülessen a tanácsban, a tanács és a parlament között, ugyanis biztosítanunk kell, hogy a pénzek folyósítása megkezdődjön a gazdaság felé, a kedvezményezettek felé. Ezért biztosítanunk kell, hogy mindez már ebben az évben elkezdődjön, és a következő évben ne legyen egy folyosítási szakadék, úgyhogy erre oda kell figyelnünk. Ami pedig a munkaerőpiaci reformokat illeti, ez egy általános elv, amelyet hangsúlyoz az Európai Bizottság. Fontosnak tartjuk, hogy a végrehajtott reformok előre haladjanak, Éppen ezért körültekintően kell a helyzetet értékelni. Egy további kérdés vonatkozott az adósság fenntarthatóságára. Valóban itt a beruházások és az adósság fenntarthatósága között megfelelő egyensúlyra kell törekednünk, a fenntarthatóság kritériumát szem előtt kell tartanunk, és ez egyébként az általános mentesítési záradékban is szerepel. Eltérhetnek ettől a tagállamok, ameddig figyelemben, figyelembe veszik a fenntarthatóságot, és természetesen az egyensúlyt is. Ösztönözni kell a beruházásokat. Köszönöm szépen. Thank you very much, Commissioner Gentiloni. Köszönöm, Gentiloni, biztos úr. Yes, uh, uh, well... Mm. Köszönöm. Valóban a fenntartható fejlesztési célok, az SDG-k beépítése, ez valójában egy folyamat, és egyre inkább hangsúlyozottá válik a bizottság értékelésekben, amikor a szemeszterről van szó, illetve az ország specifikus ajánlásokban. Ugyanúgy, ahogy a szociális pillér is az elmúlt években egyre fontosabbá vált. Nik- Nikolaszra hagyom azt a kérdést, ami a súrra vonatkozott. Luis Garicano egy jó kérdést tett fel. Értékelni fogjuk um, ezt a javaslatot, ami viszonylag friss, és köszönöm a támogatását a bizottsági javaslatokhoz a képviselő úrnak. Ő maga is új és friss gondolatokat vetett fel. Végezetül pedig az a tény, hogy megnövekszik a GDP arányos deficit olyan országokban, mint Olaszország például, nyilvánvaló, hogy ez egy olyan helyzet, amely egyébként minden tagállamot érint, gyakorlatilag a, mind a 27 tagállamra igaz ez, ami pedig az adósság fenntarthatóságot illeti. A bizottság közelmúltban fejezte ki, hogy az adósság fenntarthatósága az országoknál csak úgy, és ideérthető Olaszország is, az ESM mechanizmus értékeléseiből kifolyólag, illetve az új hitel lehetőségek vonatkozásából kifolyólag ez az adóság fenntartható. Olaszországtól is azt várjuk, hogy lépjen fel a válsággal szemben, és nyilvánvalóan nem azt várjuk, hogy rövid távon Eh, oldják meg az adósság problémát. Schmidt úr követ, Schmidt biztos úr következik. Köszönöm. Csak röviden reagálok a kérdésekre. Úgy gondolom, hogy a szociális dimenzió immár fontos része a szemesztereknek, és a szociális scoreboard, az eredményjelző tábla eh, egyrészt eh, megfelelő jelzőszámokat tartalmaz, másrészt pedig lehetővé teszi azt, hogy befolyásoljuk a dolgokat a tagállamokban. Mindenképpen egy folyamatban levő munkáról van szó, nincsen szükség totális változásra vagy totális reformra, arra van szükség, hogy a szemesztert összekössük eh, a reformokkal az egyes országokban az új gazdaságélenkítő és ellenálló képesség növelő terv vagy alap ebben a vonatkozásban különösen hasznos lehet az ellenálló képesség, egy új koncepció relatíve ebben a, ebben a válságban is ez válik fontossá, hiszen itt nem csak gazdasági, hanem nagyon is szociális ellenálló képességről is szó van, és az pedig kapcsolódik a környezetvédelmi dimenzióhoz is. Ami pedig a szociális pillér cselekvési tervét illeti, az ott megfogalmazott elvek között is vannak olyanok, amelyek a szociális ellátórendszerek ellenálló képességéhez kötődnek, és itt már elkezdtünk dolgozni olyan témákon, mint a szegénység, gyermekszegénység, méltányos bérek kérdései, ezek egyébként már szerepelnek a szociális eredményjelző táblán, együtt kell a szemeszteren keresztül megoldásokat találni a tagállamokkal. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy eh, Lici asszonynál egy időzítési, egy időhibát eh, vétettünk. Egy perc még jár neki, hiszen nem, nem beszélhetett két percig, hanem leállítottuk egy perc tíz másodpercnél. Visszaadom neki a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, tehát akkor folytatom. Még továbbra is Gentiloni úrhoz beszélve, azt javasolják, hogy az ellenálló képességét kell az egészségügyi rendszernek E, növelni, e, különös tekintettel az ott dolgozókra, illetve az infrastruktúrára. E, ez azt jelenti, hogy, milyen felt- hogy országnak a messzhez kell folyamodni, milyen, milyen feltételekkel a nagyon rossz a hangminőség. Néhány példával lehet még ezt eh, jelezni. Itt eh, az egészségügyi támogatásoknál eh, többet tudná mondani nekünk, hogy Olaszországnak mi mire tart az igényt. taken note and he will reply along with the other uh, session of Q&A. So I uh, I'm confident about that. So now I leave the floor uh, to uh, uh Mrs. Uh, uh, a következő körben biztos úr vissza fog térni erre. Um, és uh, most én átadom a szót Nikolszová asszonynak, aki a bizottság, a másik bizottság, az Ample bizottság elnöke. Um, Körülbelül 15 perc késésben vagyunk, eh, és a tolmácsokra is gondolni kell, mert hogyha eh, kifutunk az időből, akkor elveszítjük a tolmácsolást. Tehát emiatt én azt kérném, hogy nagyon szigorúan tartsák be a rendelkezésre álló időt, eh, ne beszéljenek, ne, a kérdés ne legyen hosszabb, mint amennyi időt előirányoztunk rá, és összevonom a harmadik, valamint a negyedik kérdéskört, a biztosok viszont több időt kapnak egy kicsivel. Ernest Ortasun zöldek részéről az Econ bizottságból köszönöm. Először is a spanyol javaslatokról. Valójában ezek a javaslatok még nem születtek meg, és a munka piaci reformokat nem akarják visszaforgatni, de vannak bizonyos események, amelyek befolyásolják a polgárok életét. Dobrovskis úrhoz, illetve Schmidt úrhoz fordulva kérdezem, hogy a munkaerőpiacnak ezeket a nehézségeit támogatják-e tagállamokat ennek a, a, a kezelését, tehát a bizonytalan munkahelyek, illetve a határozott idejű munkahelyek elvesztéséből fakadó problémákat, illetve veszélybe kerüléséből fakadó, fakadó problémákat. Szeretném tudni, hogy a parlamentnek a szerepe Eh, mi lesz a ma, jelentett, eh, ma bejelentett programban. A szemeszterben gyakorlatilag a parlamentnek csak konzultációs szerepe van, de hogyha ezeket az alapokat eh, a szemeszterben felállított prioritásokhoz rendelik, akkor én azt gondolom, hogy a parlament szerepét meg kellene erősíteni. Ezt önök hogy képzelik el, hiszen a szemeszterben megjelent prioritások közvetlenül jelennek majd meg a nemzeti programokban, amelyek utat mutatnak az alapokhoz való hozzáféréshez. Most pedig Munir Szatúri következik a Foglalkoztatási Bizottság részéről, zöld frakció. Vous m'entendez Hallanak engem? Biztos úr, alelnök úr, az elemzésével kapcsolatban lenne két kérdésem annak érdekében, hogy hogyan lehet a szociálisan méltányos zöld átmenetet elérni. Ez fontos most is, amikor egy súlyos társadalmi következményekkel járó eh, járványjal van dolgunk, eh, ehhez eh, költségvetési szükségletek is vannak. Legyenországban több mint százezeren függnek a szénipartól, a szénbányászattól, Csehországban több mint húszezeren, Mit tesznek meg annak érdekében, hogy átalakítsák ezeket a területeket? Ugye összesen korábban egy igen szerény összeget szántak csak erre, ehhez képest nyilván többre, vasz, többre lesz szükség, illetve ennek az átmenetnek az irányítására kérdeznék rá. Azt mondták, hogy fontos a régiók és az államok szerepe. Miért nem mondják ki, hogy az elemzésbe, illetve az átmenet végrehajtásába is be kell vonni a régiókat. Az ajánlósak egy része Franciaországra vonatkozóan csak annyit mond, hogy a zöld befektetéseket kell preferálni, különös tekintettel a támogatási szabályokra a járvány után jövő világ ökológiai szempontból kiegyensúlyozottabb és méltányosabb kell, hogy legyen következen. Jorzica úr az ECR részéről az ECON bizottság tagja. Köszönöm. Én méltányolom azt, hogy Dombrovskis úr azt mondta, hogy ősszel visszatér a bizottság a stabilitási tervre, de van egy kérdésem az országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatban is. Ezekben javaslatot tesz, hogy milyen javításokat kell az egyes tagállamokban végrehajtani a bizottság szerint. A tagállamok viszont nem feltétlenül tudják, hogy hatékonyan hogyan lehet ezeket elvégezni. Szlovákiát például többször arra kérték, azt ajánlott, azt javasolták, hogy az adó beszem, az adóbeszedést javítsák, és én szeretném tudni, hogy azoknak az országoknak mi a titka, amelyek nagyon alacsony adóhiányról tesznek eh, be E, jelentést. Vannak olyan országok, amelyek egyes területeken jók, más területeken más országok a jók. A bizottság egyet érte azzal, hogy a legjobb gyakorlatok elemzésével lehetne gazdagabbá tenni az ország specifikus ajánlásokat, és így elérhető lenne, hogy a legsikeresebb tagállamokat kövessék a többiek, és így hatékonyabbá válhat az európai szemeszter is. Rafalska asszony következik az ECR részéről. E, Pani Przewodnicząca, Szanowni Komisarz. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, a bizottság által előkészített e, pillére, pillére a zöld megalapodás és e, a jogállamiság. Gyakran beszélünk a, a munkanélküliségről, és ezért a kérdésem a következő. Több millió elveszített munkahely van, Schmidt úr is beszélt eh, erről. Nem fél a bizottság attól, hogy az zöld megállapodás kapcsán is majd még jobban el fognak mélyülni a járvány által okozott gondok. Vannak olyan munkavállalók, akik nem tudnak szembenézni a, a technológiával, elveszítik a munkahelyüket. Mi lesz akkor, hogyha majd elmélyül a kizárás, a szegénység, a harmadik kérdésem a digitalizációt érinti. A digitális képességek rendkívül fontosak. Az Európai Bizottságtól azt kérdezném, hogy hogyan kívánnak a digitalizáció negatív hatásaival szembenézni, mint például egyenlőtlenség a munkaerőpiacon, vagy digitális kirekesztés. Vannak olyan munkahelyek, ahol ismétlő jellegű a munka, alacsony képzettség kell, ezek veszélyben vannak. Az Európai Bizottság figyelembe veszi-e a társadalmi hatásokat, és még egy kis rövid kérdés, a költségvetés hogyan kötődik a jogállamisághoz, és, és meddig függesztik fel a túlzott deficit eljárást? Madame Pereira, please. Pereira asszony következik a gól részéről. Boa tarde a todos. Köszöntök mindenkit. Az európai szemeszter összefüggésében az idő elteltével jó lenne, hogyha tényleg megvalósulna a szociális konvergencia, ugyanakkor ez csak egy illúzió, ugyanis a szegények és a gazdagok a munkavállalók, illetve a régiók, többé-kevésbé fejlett régiók közti különbségek csak nőttek az elmúlt időszakban vannak olyan tagállamok, ahol a munkanélküliségi arány gyakorlatilag kétszerese az unió átlagának. Éveken keresztül az európai szemeszter dominált bizonyos tagállamokat, meghatározta a strukturális reformokat, de ez csak az egységes piac érdekeit szolgálja, és a költségvetési konszolidációt, amely nem veszi figyelembe a népek szuverenitását és a fejlettsége kapcsolatos igényeiket. elmondhatjuk azt is, hogy ezáltal a munka deregulációját sikerült elősegíteni, és a fiatalok helyzete rosszabb lett, a fiatalok és a nyugdíjasok jövedelme csökkent, romlottak az általános ellátások, mint például az egészségügyi ellátások, és sok esetben privatizálták ezeket a közszolgáltatásokat az ország specifikus ajánlásokban nem említik meg, hogy ez a realitás, és ez különösen súlyosbodott a COVID miatt. Nincs strukturális konvergencia, hogyha nem támogatjuk a szociális ellátásokat, a minőségi ellátásokat, az oktatásba, az egészségügyellátásba kell befektetni, ezért azt szeretném tudni, hogy a bizottság mikor javasolja azt, hogy az államadóságot újra tárgyalják a tagállamokban, és megreformálják a stabilitási és növekedési paktumot. Sok stratégiai ágazatot újra nacionalizálni kellene. Köszönöm. The last speaker of this round of... Az utolsó kérdező ebben a körben McManus úr lesz. McManus úr, hallanak? Igen, halljuk. Tisztelt képviselők, én két-három nappal a karantén előtt lettem képviselő. A bizottság jól járt el, felfüggesztette a fiskális szabályokat. Néha jobb egy kicsit visszalépni, és nem beavatkozni. Vissza kell gondolnunk néhány héttel ezelőtt, amikor azt láthattuk, hogy milyen személyes tragédiák vannak a kontinensen, főként Spanyolországban és Olaszországban. Akkoriban gondolta valaki extra EU adókra, vagy arra, hogy további kölcsönzés a megoldás-e. Tehát úgy tűnik, hogy ez teljesen messze áll az állampolgárok életétel. Igazi ösztönzést nem adtak igazából, ugyanazt történik, mint mindig, ezért a kérdésem a következő, az Európai Bizottság tudja ezt el, el tudja mondani azt, hogy érti -e azt, hogy a következő 7 éves költségvetése, ahogy mindig is tette, az nem fog további ösztönzést adni. Igazából ez még kevesebb ösztönzést ad. Hogyan lesz majd konszenzus az adókról, hogyan... És remélem, hogy a biztosok meg tudják erősíteni, ez elég aggasztó az ír szemszögből. minden szektor számára egy helyreállítási alap kell a gazdálkodók számára is, hiszen az ő megélhetésük még jobban csökkenhet a tárgyalások miatt. Ezek lennének a kérdéseim, és remélem kapok ezekre választ. Köszönöm, mondja az elnök. Most megadjuk a szót a biztosoknak. Önöké a szó 12 percre megválaszolják ezeket a kérdéseket. Kezdjük Domrovskis biztossal. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők! A bizottság álláspontja a munkaerőpiacra mindenkit biztosítatok arról, hogy a bizottság azon van, hogy szembenézzen a munkaerőpiac bizonytalanságával, illetve azzal, hogy itt főként határozott idejű szerződéseket alkalmaznak. A korábbi bizottság is foglalkozott már ezzel, és a jelenlegi bizottság is előkészít itt egy dokumentumot, például a szociális védelem mindenki számára, megfelelő munka, feltételek, van egy kezdeményezés az igazságos minimális bérezés számára, a platformok által foglalkoztatottokkal is foglalkozunk, és szerintem Nikola erről még tud szólni. Aztán az Európai Parlament szerepe a felreállítási és ellenálló képesség növelési terv kapcsán. Az Európai Parlament jog az Európai Bizottság jogatási javaslatot tett, ezzel kapcsolatban, ez lesz kapcsán majd a jogi alap a kohéziós politika lesz, és ezt majd egy olyan eljárásban kell elfogadni, ami az egyedöntéshez kötődik, és majd tájékoztatjuk az Európai Parlamentet a pontos modalitásokról. Aztán kérdeztek az méltányos átállási mechanizmusról és alapról, és arról a szükségről, hogy támogatni kell a régióban a méltányos átállást. Valóban ez része a Next Generation EU csomagnak, Szeretnénk itt a méltányos átállási alapot még jobban megerősíteni. Jelenleg 10 milliárd euró volt a javaslat, szeretnék ezt 30 milliárdra, milliárdra növelni, 40 milliárdra. Ez a jelenlegi javaslat a méltányos átalakítási alapot négyszeresére növeljük. Aztán A legjobb gyakorlatokról is érkezett egy kérdés. Ez már része az európai szemeszternek. Ez egy olyan dolog, amit technikai segítségnyújtási eszközünk által is elvégzünk, például a strukturális támogató programok által a tagállamoknak nyújtunk segítséget a legjobb gyakorlatok átvételéhez. Szeretnénk megosztani széles körben ezeket a legjobb gyakorlatokat a jogállamiság. Ismétlem, ez feltétel lesz, hogy hozzá lehessen férni az EU támogatáshoz. Ezt a javaslatot már megtettük, és ez érvényes a következő generációs EU támogatásokra is. Az Európai Bizottság ezt általános elfként tartja meg arról is kérdeztek, hogy a zöld megállapodás ez esetlegesen további gazdasági problémákhoz vezethet-e. Az Európai Bizottság szempontjából nem gondoljuk, hogy ez így lenne. A tanulmányok azt mutatják, hogy a zöld megállapodás végrehajtása igazából pozitív hatásokkal járhat a gazdaságra nézve, hiszen vannak új munkahely lehetőségek, néhány munkahely eltűnik, de a zöld gazdaság új munkahelyeket generálhat. A digitális bevonás, ez nagyon komoly kérdés, és ezért foglalkozunk ezzel kiemelt helyen a szakképzési programunkban, ahol a digitális képességek eh, egy nagyon előkelő helyet foglalnak el. Köszönöm, mondja az elnök. Gentiloni, biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Válaszsal tartozom Litci képviselő asszonynak még a korábbi kérdés fordulóból. Igen, valóban. Olaszországnak adott ajánlásban szeretnénk az ellenálló képességet, illetve a kapacitását az egészségügyi rendszernek növelni. Hogyha megnézzük az országspecifikus ajánlásainkat, akkor ez a mondat igazából egy kis különbséggel megismétlődik szinte minden 27 tagállam esetében. Egy dolog világos volt ezen nyárvány kapcsán, mégpedig az, annak ellenére, hogy különbözőek voltak a szintek, Világos volt az, hogy egyértelműen erősíteni kell az egészségügyi ellátórendszereket minden tagállam esetében. Hogyan lehet ezt az ajánlást végrehajtani? Ez persze a tagállamok feladata. Az egyik lehetséges eszköz az az, hogy felhasználják a megnövelt hiteleket az ESM-ből, amely lehetőség lehet olyan országok számára magasabb a kamatláb, de ez nem a bizottság döntése. Ezt a döntést nem a bizottságnak kell meghoznia, ez tagállami lehetőség, ismétlem, főként olyan országok esetében, ahol magasak a kamatlábak. Ami a parlament szerepét illeti, Bád is elmondta már azt, hogy más módja annak, hogy befolyásoljuk ezt a szemeszterről szóló vitát, az az, hogy a parlament szerepet játszik az éves fenntartatossági növekedési stratégiában. Ez lesz az alapja a szemeszterrel kapcsolatos munkánknak. Az utolsó kérdés McManus úrtól érkezett. Amit előterjesztettünk ma, ezzel az új generációs EU helyreállítási tervel, ez nem ugyanaz, nem ugyanannak a folytatása, az igazából egy más és különleges megközelítés, már abból is kifolyólag, hogy egy álló eddig nem látott helyzettel szembesültünk. Mindannyian tudjuk, hogy a kihívás az az, hogy megpróbáljuk elkerülni azt, hogy ez a válság szociális károkat, különbségeket okozzon a tagállamok között, és esetlegesen törést hozzon a belső piacban. Szükség van erre a különleges kezdeményezésre azért, hogy a saját forrásainkat erősíthessük, növelhessük, adózás által is, de szerintem le kell szögezni az állampolgárok, a közvélemény számára azt, hogy nem javaslunk új adókat az Európai egyénekre, személyekre vonatkozólag, hiszen a saját források esetében itt környezetvédelmi célokat csatoltunk be, olyan célokat, amelyek a digitalizációhoz kötődnek, itt főként a digitális óriásokról van szó, mindez kötődik a belső piachoz, és az igazságos feltelekhez a belső piacon belül. Ez az a fajta adózás, amelyet kidolgozunk, és nem arról van szó, hogy az egyének megadóztatását akarjuk erősíteni az Európai Unión belül. Thank you, Commissioner. Now, Commissioner Schmidt, please. Köszönöm most uh, Schmidt biztosi a szó. Köszönöm szépen, elnök uh, asszony. Az első kérdés uh, a bizonytalan helyzetre vonatkozott megnéztem az Spanyolországra vonatkozó ország specifikus ajánlást, és ez a probléma valóban szerepel az ajánlások között, és tudjuk, hogy főleg a fiatalokat sújtja leginkább az a tipikus munkavállalói státusz, az ideiglenes szerződések sokasága, és ez egy valós, valós probléma, hogyan tudunk egy inkluzívabb munkaerőpiacot létrehozni, és a foglalkoztatásnak ezeket a bizonytalan formáit visszaszorítani. Ez egy tényleges probléma, meg kell találnunk a megfelelő megoldást, mert társadalmi és gazdasági szempontból is ez nem a megfelelő út. A méltányos átalakulási alapról is szólnék néhány szót. Ezt össze kell kapcsolni más alapokkal, köztük az ESF Plus-t, és segíteni kell az embereket abban, hogy jobban tudjanak alkalmazkodni a gazdaság átalakulásához. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogyan tudjuk azoknak a problémáját orvosolni, akik egy adott ágazatban elveszíthetik az állásukat. Úgy gondolom, hogy a készségek, a képességek javítása, fejlesztése egy fontos út, ugyanakkor a beruházások javítása is. Azáltal, hogy javítjuk az emberek készségeit, a szerkezet átalakulás által érintett régiókban új munkahelyeket is létre kell hozni, és ez is szorosan összekötődik a helyreállítási és reziliencia fokozó alappal, ami pedig a digitális átalakulást illeti. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugyanis létezik egyfajta digitális szakadék, digitális kirekesztség, kirekesztődés, ami sújtja a azokat a munkavállalókat, akiknek a digitális jártassága alacsony. Ezen a területen a készségek agendáján keresztül próbáljuk meg a digitális készségekért szintjét, igényelt szintjét biztosítani. Megfelelő készségekkel kell felruháznunk a munkavállalókat, és itt a digitális készségek is komoly szerephez jutnak. A digitális szakadéknak sok az áldozata, értékelnünk kell, hogy a munkavállalóknak hogyan tudjuk megadni a megfelelő lehetőségeket. De ez a kérdés, ez a probléma az oktatási rendszert is érinti. A digitális cselekvési tervet át fogjuk dolgozni. Fontos, hogy a tagállamok már az oktatási rendszer szintjén is elkezdjék a digitális készségek nyújtását, mert azok, akik most az iskolákban tanulnak, ők a jövőben a munkaerőpiacon próbálnak majd elhelyezkedni, és ezért számukra lényeges, hogy a megfelelő készségekkel, digitális készségekkel rendelkezzenek. A munkahelyek körülbelül 90%-a igényel digitális készségeket. Azt hiszem, hogy ebből látható, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és a digitális menetred lehet erre egy megoldás. Köszönöm szépen, biztos úr. Most megnyitom az ötödik fordulót, amelyben kérdéseket tehetnek fel azok a képviselő, akik, képviselők, akik már korábban a határidőig jelentkeztek. Azok jelentkezhetnek, akik a frakt frakciók részéről jelentkeztek. Dura Ferrandis képviselő kap szót, egy percben teheti fel a kérdést. Köszönöm szépen. A kérdésem Dombrovskis úrhoz szól. A munkaerőpiaci reform vívmányait nem lehet visszafordítani ha nem lehet visszafordítani például a munkaerőpiacon a bizonytalanságot, akkor mindenképpen ezt a folyamatot át kellene gondolnunk, ugyanis a szociális dimenziót figyelembe kell vennünk. A spanyol kormány szeretné védeni az indokolatlan elbocsátásokkal szemben a munkavállalókat. A bizottság támogatja a tisztességes munkát. Mit akar tulajdonképpen a spanyol kormány ebben a vonatkozásban? javítani kellene azt, ami a korábbi időszakban történt, a korábbi jogszabályokat. A fenntarthatóság, a társadalmi igazságosság is ezt jelenti, a társadalmi haladást elősegíteni a szerződések értelmében, és ez annál is inkább sürgős, mivel nagyon sok munkavállaló létfontosságú ágazatokban sérülékeny helyzetben van kitűnő munkát végeztek az elmúlt időszakban, és ne felejtjük, hogy ez a szociális pillér végrehajtását is jelenti, konkrétan a nyolcas cikket, amely a tisztességes munkára vonatkozik. Köszönöm szépen. Szarius Kimparopoulos úr következik az Ample részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztosok. Az írásbeli kérdéseinket eljutattuk a bizottsághoz. Melyek azok az intézkedések, amelyek segítséget nyújthatnak? Az turizmus egy nagyon fontos ágazat. Milyen tervei vannak a bizottságnak? Hogy a tagállamok költségvetési politikáját, illetve fiskális politikáját, ennek a koordinációját elősegítse. Köszönöm szépen. Evelyn Régner következik az SZND részéről. Madame Regner. Régner képviselő. Öni a szó, egy percben, de úgy látszik nem tud kapcsolódni, akkor visszatérünk majd rá. Antonius Manders a néppárt részéről, a foglalkoztatási szakbizottságból. Can you hear me now? Hallanak? Igen, halljuk, halljuk önt. Remek. Szerettem volna Schmidt biztoshoz intézni egy kérdést. Láttattuk, hogy sok munkavállaló, migráns munkavállalót is érintett a Covid-válság. Embertelen körülmények között élnek sokszor, két-három emberrel együtt egy 8 négyzetméteres szobában, így természetesen a távolságtartás is lehetetlenség. Azt szeretném javasolni a bizottságnak, illetve szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy kilátásba helyezne-e munkavállalóknak, migráns munkavállalóknak bizonyos lakhatási standardokat. Ugyanis vannak az Európai Unióban bizonyos értékek, szeretnénk mindenkit méltányosan kezelni az Európai Unióban, méltányos lakhatást biztosítani, és ez torzítja egyébként az EU belső piacot is, ugyanis a helyi munkavállalók egy ilyen tisztességtelen versenyben nem tudnak helytállni a bizottság késze arra, hogy európai lakhatási standardokat léptet életbe a külföldi munkavállalók számára. Köszönöm. Márk Ángel következik. Halljuk nap mint nap, hogy egyre inkább reziliensebb az Európai Unió, ezért nagyon örültem annak, hogy Schmidt biztos azt mondta, hogy most sokkal inkább szükségünk van a szociális védelemre, hogy fokozzuk a rezilienciát, ez kulcsfontosságú, mi az SND frakcióban hiszünk ebben. Örülök annak is, hogy hallhattuk, hogy továbbra is modernizálni kell az európai szemesztert, hozzáigazítani az SDG-khez. Mi történik például a stabilitási és növekedési paktum frissítésével, hogy a társadalmi, környezetvédelmi prioritásokat is ott tükrözzük. Egyetért a bizottság azzal, hogy a tagállamoknak szükségük van egyfajta állandó rugalmasságra a költségvetési kiadásaik során, még a jó időkben is hogy biztosíthassák a kellő beruházásokat. És a jelenlegi kontextusban arra következtetése jutott-e a bizottság, hogy kell egyfajta aranyszabály a környezeti és digitális átalakulásra vonatkozóan. Köszönöm. Pericini asszony az Econ részéről. Mr. Pericini. Mr. Pericini. Jó, sir. Köszönöm. Itt. Köszönöm, olaszul fogom folytatni. Gentiloni úr, a Recovery Plan közep közepén, eh, ahogy ezt az elnök asszony is mondta, a gazdaság élénkítő és ellenállási terv van. 500 eh, milliárd, eh, illetve 250 milliárd elosztva. Azt gondolom, hogy nem ismert még a kondicionalitás, a nemzeti programok fényében fontos egy erőteljesebb ellenőrzést kialakítani a tagállamokra, illetve a tagállamok költségvetési politikájára. Ön is említette, hogy Olaszország nagyon nagyas kamatokat fizett E, ezek a kamatok e, valójában vissza fognak e, folyni. És valójában nem fog összességében csökkenni a kamat. Rondinelli asszony. Madame Rondinelli, do we have... Rondinelli asszony, kapcsolat? Miss Rondinelli, please use the speak button. Okay, good. Remélem, hogy hallanak. Köszönöm, elnök eh, asszony. Az európai ajánlások nem gondolják, hogy eh, én már elavultá válnak, és eh, valami más eszközre lenne szükség egy olyan, ér, nagy, olyan nehéz időszakban értünk el, amikor is ez a plenáris vitában is meglátszott, hiszen a valóságtól távol álló két dolog is felmerült az elmúlt időszakban szisztematikus módon az európai politika megkérdőjelezte a szociális államot, és most úgy látjuk, hogy a válasz az, hogy mégse kellene ennyit költeni a beruházásokra a polgárok érdekében. Sztádó úr? Okay, he's not here, so... Sőt. Smedo asszony van itt. Köszönöm. Von der Leyen asszonytól azt hallottuk, hogy nem hagyjuk, hogy még egy elveszett generáció legyen. Ez azt jelenti, hogy be kell ruházni a legfontosabb erőforrásunkba, az ifjúságba nagyon sokan elvesztették, hogy el fogják veszíteni az állásukat. A munkaerőpiac nem fog gyorsan helyreállni. Különösen a fiatalok fognak nehezen munkát találni a közeljövőben hogyan lehet az európai szemeszter mechanizmusát az ifjúsági foglalkoztatás és foglalkoztathatóság érdekébe állítani, különösen a jelenlegi válság után. Köszönöm. Köszönöm, és akkor most a biztosok kapnak szót. Önöknek kb. 9 percük van arra, hogy válaszoljanak. Dabroszkis úr, Dabroszkis úr kap először szót. Köszönöm, elnök asszony. Ami az első kérdést illeti, a spanyol munkaerő reformokra vonatkozott. Tudatában vagyunk azoknak a beszélgetéseknek, amelyek jelenleg is zajlanak, illetve a folyamatban lévő jogalkotási folyamatnak is tudatában vagyunk, de ezt nem kommentálhatjuk azelőtt, hogy ezek a javaslatok részletesebbé válhatnának. Általános megjegyzésként elmondhatom, hogy a Spanyolország jelentés elismeri azt, hogy a munkaerőpiaci reformok hozzájárultak ahhoz, hogy csökkent jelentősen a munkanélküliség Spanyolországban 26%-ról 14%-ra csökkent 5 év alatt 2019-ig az ország specifikus ajánlások pedig aláhúzzák annak a fontosságát, hogy a munka megtartásra kell koncentrálni, ösztönzőket kell eh, kialakítani, illetve a készségeket kell növelni, javítani, különösen a jelenlegi különleges körülmények között eh, fenn kell tartani a foglalkoztatást, és eh, ezt javasolja az Európai Bizottság nem csak Spanyolországnak, hanem ez egy horizontális ajánlás az összes tagállamnak. Ehhez finanszírozást is ajánlunk a SUR javaslaton keresztül, amelynek a teljes finanszírozási kapacitása 100 milliárd euró. Ami pedig a ágazati gazdasági hatásokat illeti olyan ágazatoknál, mint a turizmus, illetve annak szerepe, kohéziós szerepe. Én azt gondolom, hogy ez is megjelenik az európai szemeszterben, illetve abban a, az új generációs csomagban, amit ma terjesztettünk elő. Az új generációs EU csomag a szükségleteket elemzi, és makrogazdasági, valamint mikrogazdasági kitekintést is ad, végigveszi az ágazatokat, illetve a finanszírozási igényeiket, és valóban elismeri, hogy a turizmus az egyik legérintettebb ágazat. A bizottság pedig dolgozik azon, hogy koordinálva újra nyíljanak a határok az utazás előtt, hiszen jön a turista szezon, de ezt úgy kell végigcsinálnunk most, hogy a járványügyi óvatossági intézkedéseket betartjuk. Az európai szemeszter pedig elismeri a koordinált fiskális politika létjogosultságát is, ami a fenntartható fejlődési célok integrálását illeti, ez benne van már az európai szemeszterben, illetve a stabilitási és növekedési paktumban is elindult már a válság előtt egy vita, egy nyilvános konzultáció, ahol megjelennek azok a kérdések, amelyeket feltettünk a különböző érdekelteknek az eddig beérkezett visszajelzések alapján. Mindezt a bizottság elemezni fogja, és a stabilitási és növekedési paktum jövőjével kapcsolatban annak egyszerűsítésére, esetleges egyszerűsítésére vonatkozóan javaslatokat fog tenni. Nikola fog válaszolni a konkrét szociális kérdésekre, mert olyanok is elhangzottak most. Köszönöm, Dobrovszki úr. Most pedig eh, megadom a szót Gentiloni biztos úrnak. Köszönöm, eh, elnök eh, asszony. Azt hiszem, hogy Valdis eh, beszélt már az ország specifikus ajánlásokról Spanyolországra vonatkozóan, és azt is mondta, hogy folyamatban levő belpolitikai jogalkotási vitákat nem szoktunk kommentálni. Ami a turizmus szerepét illeti, Az egyik eh, értékelő javaslat a gazdaság élenkítő stratégia alapja, és azt a feladatot fogalmazta meg a tanács is, hogy eh, meg kell állapítani melyek a leginkább érintett ágazatok, és hogy meg kell vizsgálni azt is, hogy mi a turizmus szerepe az egyes országokban. Ezt, ezt meg is tettük, figyelembe vettük a turizmus országonkénti szerepét. A hatos csomag, illetve a kettes csomag felülvizsgálata is elindult. Nyilván eh, a jelenlegi helyzet ezt lelassította, de nyilvánvalóan az elkövetkezendő hetekben, hónapokban ez továbbra is eh, napirenden marad. És most az olaszul feltett kérdéseket szeretném megválaszolni. Először is Pedicini képviselőnek az elnök asszony gyakran megismételte azt, hogy a nemzeti tervek, ezek a gazdaság élénkítő tervek össze kell, hogy kapcsolódjanak a e, közös választásokhoz, mert nem szabad azt az érzetet adnunk, hogy az Európai Bizottság egy olyan más szerepet akar játszani, mint amit ténylegesen játszani szeretne. Ezeket a terveket a tagállamok határozzák meg, és ezeknek a terveknek stratégiai célok, közös stratégiai célokat kell tükröznie. Én soha nem bátorítottam azt, hogy az olasz vagy más kormány az elsemet alkalmazza vagy ne alkalmazza, Eh, ez az eszköz eh, rendelkezésre áll, eh, és feltételek nélkül különösen olyan országok számára hasznos ez, ahol magas a kamat az adósságom. Ami az európai szemeszter jövőjét illeti, én Rondinelli képviselőnek válaszolva, az előző válságok, illetve megosztottságok fényében is ne a visszafele tekintsünk, hanem előre. A szociális dimenzió már most legalább két-három éve erőteljesen megjelenik a szemeszterekben, és ez így is lesz, így is marad, sőt, meg fog erősödni, különösen tekintettel a jelenlegi eh, válságra. És köszönöm, elnök eh, asszony. Köszönöm, Schmidt biztos úr kap szót. Köszönöm. Egy szót Spanyolországról. Amikor olvastam a spanyol ajánlást, amely támogatja azokat a foglalkoztatási formákat, amelyekkel munkahelyek megteremthetők, illetve előmozdítja a készségek javítását, illetve a munkanélküli ellátást, különösen a kiszolgáltatott munkavállalók esetében. Nos, ami a szezonmunkásokat, illetve a migráns munkásokat illeti, e, ez a válság megmutatja nekünk, a, rámutatott a, olyasmire, ami évek óta valójában a szemünk előtt van, hogy a szezon munkások, az idény munkások, EU-n eh, e belül eh, utazó idény mozgás, munkások milyen sanyarú körülmények között élnek. Elsősorban itt egy lakhatási kérdésről van szó, de nem csak, mert a bérekről is szó van, a, tár- a szociális védelemről is eh, szó van, és magukra a munka körülményekről is szó van. Valóban ez egy szociális kérdés elsősorban, ugyanakkor persze torzít is, torzít a munkavállalók között, és torzít a cégek között. Itt eh, ezt alaposan meg kell vizsgálni tehát, hogy hogyan bánunk az idény munkásokkal. Én eh, észrevettem, hogy eh, a mezőgazdasági szociális partnerek egy közös nyilatkozatot írtak alá, ahol van utalás a tisztességes lakhatásra, ez persze csak egy deklaráció, egy nyilatkozat, meglátjuk, hogy ez a nyilatkozat hogyan fog megvalósulni. Nekem rövidtávú szándékom az, hogy útmutatókat bocsátok ki idei munkások számára, és ebben benne lesz a lakhatásra vonatkozó adá, a, a, a, ajánlás is, de nem zárom ki azt, hogy szigorúbb, akár jogilag kötelező eszközökre is szükség van, hiszen ez egy szociális piacgazdasági kérdés is, illetve egy egységes piaci kérdés is. Ami az ifjúságot illeti, azzal is egyetértek, hogy a nagy veszély megint csak az, hogy elveszítünk egy generációt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk a fiatalokat abban, hogy találjanak megfelelő képzést, megfelelő készségeket sajátítsanak el. A legjobb módja annak, hogy a fiatalokat munkához juttassuk, az az, hogy létrehozzuk ezt a helyreállítási tervet. Legjobb a fiataloknak is az lesz, hogyha a munka a munkáltatók újra elkezdenek felvenni munkaerőt. De ehhez a foglalkoztathatóságon még sokat kell dolgozni, és ehhez egy megerősített, frissített ifjúsági garanciára is van szükség. Itt e, említésre került ma a gazdaságélénkítő és ellenállósági csomagban egy ifjúsági foglalkoztatási támogatási terv is, azok, akik most kerülnek a munkaerőpiacra, vagy akik most, választ, most vesztették el az állásukat, semmiképpen nem akarjuk őket feláldozni. Erre a nagyon közeli jövőben vissza is térünk még. Köszönöm biztos urak az előadásaikat, illetve kérdéseiket én különösen méltányolom azt foglalkoztatási szempontból, amit önök mondtak, illetve leginkább azt, hogy a tagállamok számíthatnak az Európai Unióra, és a, azt is méltányolom, hogy ezer milliárdos nagyságrendben áll rendelkezésre pénz a munkahelyek fenntartására, illetve odafigyelni a digitális átmenetre, a zöld átmenetre, a társadalmi fenntarthatóságra. Ott van az új SUR mechanizmus, és úgy tűnik, hogy a szociális vonatkozásokat figyelembe kívánják venni. Különösen örömmel hallottam azt, hogy fel akarnak lépni a megnövekedett ifjúsági munkanélküliség ellen, és hogy meg akarjuk erősíteni a szociális védelmi rendszert. Én köszönöm még egyszer mindenkinek, a biztosoknak, a képviselőknek, a technikusainknak, illetve a tolmácsoknak a hozzájárulást. Szép estét mindenkinek!